jóváhagyott ha elutastjuk a bizottság javaslatát tehát az európai bizottság javaslatát értelmetlen drága és végrehajthatatlan. köszönöm szépen! köszönöm szépen a vitát ezzel befejezzük a szavazás holnap lesz. Verehrte Kolleginnen, verehrte Kollegen! Tisztelt kollégák! A következő pontunk a napirenden Zomer asszony jelentése a fogyasztók tájékoztatása témájában az élelmiszerekről való tájékoztatásról beszélünk természetesen. Szokás szerint ezúttal is a jelentés tevő kap szót, Zomer asszony még várok egy kicsit, amíg lenyugszanak, lecsendesednek, hogy jobban tudjon hozzászólni. Négy percben ön kap, tehát szólt Zomer asszony. Köszönöm szépen. Elnök asszony, kedves biztos úr, kollégák, ezt a négy percet szeretném hat percre kiegészíteni, mert hatalmas az anyag, ezt kell, hogy mondjam. Nem tudok eleget beszélni négy percben a fogyasztóknak joguk van az, hogy megtudják, mit tartalmaznak élelmiszerek az élelmiszerek tápértéke és összetétele természetesen befolyásolja a vásárlási döntést is. Természetesen van egy sor rendelet és törvényi előírás a címkézésre vonatkozóan, de egy átfogó ilyen szabályozás egyelőre nincs. A kereskedők és előállítók vonatkozásában nagyon nagy számú törvény létezik, legyen az EU, vagy tagállami, vagy nemzeti törvény. Hát ezt bizony ők nagyon nehezen látják át jogbizonytalanság van, versenytorzulás van, és kereskedelmi akadályok vannak a közös piacunkon. A jelen rendelet célja az, hogy egyetlen EU egységes élelmiszerjelölést vezetne be. A cél az, hogy jobban tájékoztassuk a fogyasztókat, jobb jogalkotást alkozunk, alkossunk, harmonizáljunk és építsük le a bürokráciát. A bizottság javaslata azonban ennek nem tud eleget tenni. Tudnélik feltételezésekből indul ki, milyen elképzelései vannak a fogyasztóknak, nem reálisak az elképzelések. A 3 mm-es betűméret például egyáltalán nem támogatja a az olvashatóságot feltétlenül. Egyébként a nagy cégeknek dolgozik alá, és ellentmond a Small Business Act-nek is. Egyébként pedig a belső piac a harmonizációval is szembe megy, hiszen 27 külön nemzeti jelölési rendszert engedélyezne. Éppen ezért a bizottság javaslatát széles körben kell módosítani. Erre mi kísérletet tettünk, olvashatóvá kell tenni az adatokat, világos. De ennek csak egyik tényezője a betűméret Természetesen, hogy milyen erős legyen ez, milyen kontraszttal legyen ez, milyen tip, betűtípussal írnak, stb. Tehát az olvashatóságot kellene nekünk szabályozni. Az adatokat összevethetővé kell tenni. Éppen ezért mindig 100 milliliter, 100 gram az, amiben számolnunk kell, nem pedig mindig csak porcióként szabad a tápértéket közölni. Így lehet már rögtön felismerni a legjobb joghurtot, a legkarcsúbb joghurtot. Egyébként érthetővé is kell tenni az adatokat. A kilozsult meg kell szüntetni, senki se tudja mennyi egy kilozsul. Koncentráljunk a kilokalóriára, ez az, amit ért a fogyasztó és a porció az adagméreteknek valósaknak kell lenniük, ahogyan ez tényleg a gyakorlatban előfordulhat az EU ban, mégpedig egységesen. Nem szabad félrevezetni a származást, a tartalmat illetően, illetve a termék jellegét illetően. Tehát élelmiszer utánzatok, mint az analóg sajt, vagy az olyan hús, amit apró darabokból préseltek össze, ezt így kellene közölni mindjárt a csomagolás első oldalán. A fogyasztónak tudnia kell, hogy mit is vesz meg valójában. De a végén semmit sem olvasna el a fogyasztó, ha túl sok információt pakolunk a csomagolásra, csomagolás első oldalára. Ezért azt javaslom a 100, milli, 100 g, 100 milliliter kilokalóriát közöljük. Ez az, amit ért az ember, ez egy reális adat. Másrészt pedig fontos az tápérték profilok törlése. Teljesen feleslegesek ezek, mert az új rendelet a tápértéket úgyis jelöli. A tápérték profilok az alapvető értékeket diszkreditálják, teljesen önkényesen állapították meg az itteni értékeket, só és egyebek vonatkozásában. A tulajdonképpen itt cél itt az, hogy az egészségre vonatkozó adatok szerepeljenek. Ehhez nem kell a különböző besorolást elvégezni a profilokba, hiszen a legfontosabb a teljes étkezés és az életstílus. És gondoljuk csak meg, hogy miért olyan erős a lobby tevékenysége a nagy cégeknek, amikor a tápértékeket kívánják elősegíteni, mint közlendő anyagot, aztán az úgynevezett közlekedési lámpa ugyanolyan, mint a tápértékprofil. Megint csak ez oda vezet, hogy jó és rossz élelmiszer van, természetesen önkényes a színek kiválasztása, az egyes színeken belüli túl nagy terjedelmű szabályozás sem jó és olyan élelmiszerek kerülnek előtérbe, amelyek például cukor helyett édesítőt tartalmaznak, vagy ízfokozókat, tényleges só helyett. Nem lehet a célunk, hogy ilyen mesterséges élelmiszert alkalmazzanak. Nagyon komoly problémák vannak a, a jelöléssel. Túl sok a szám az E-modellben is például, hiszen a 40 éves nő napi igényét írja le, és nincsen például napi igényre vonatkozó cukoradat. A kis és és középvállalatoknak nagyon nehéz az E-modellt végrehajtani, megint csak a nagy koncernek élveznének előnyt. Éppen ezért a GDA jelölést nem szabad kötelezővé tenni. És védenünk kell a kisvállalkozókat, a kiskereskedőket, hiszen a regionális és a sokszínű élelmiszerellátást akarjuk mi is erősíteni, ezért eh, előre nem csomagolt eh, árukat ki kell venni a rendelet alól, hiszen a kiskereskedelmi, a kisipari mm, termékekre nincs eh, norma. Természetesen az aller, allergén tájékoztatást megtehetjük itt is, amikor valak, az árusítás során tényleg kíváncsi az összes anyag származására a vásárló, nem egy protekcionista gondolat az, amikor az eredetre hivatkozunk. Éppen ezért szeretnék egy hatásvizsgálatot elvégeztetni, hogy abban a vonatkozásban, hogy szükség van erre. Végül pedig szeretném megállapítani, az élelmiszer jelölés nem lehet a jó étkezés tankönyve. Megfelelő kampányt kell folytatni, felvilágosító üzenetet kell küldeni minden egyes tagállamnak tagállamban a polgároknak. Nem a jogalkotó feladata, hogy jogokat vegyen el a polgároktól, ő csak segíthet. A saját felelősségét meg kell hagyni a polgárnak, a végén pedig szeretnék az összes érintetnek köszönetet mondani az árnyék előadónak is, még akkor is, ha nem voltak kompromisszumkészek, végül is támogattak. Köszönöm. Most pedig a bizottságnak adok szót. Parancsoljon, Dali úr. Thank you very much, President. Köszönöm szépen, elnök asszony, tisztelt képviselők. Már több alkalommal elmondtam, az a célunk, hogy biztosítsuk, hogy a fogyasztók tudják, mit vásárolnak és mit esznek. Így könnyebben tudják összeállítani az étrendjüket saját maguk és a családjuk számára összhangban a szükségleteikkel, igényeikkel, kívánságaikkal, céljaikkal. A polgárok, a fogyasztók jogot formálhatnak a tájékoztatásra. Az egész vita során ne feledkezzünk meg ezekről. Most rátérve a javaslat lényegére, mindenek előtt Szomers asszonynak, a raportőrnek szeretném megköszönni, hogy elkészítette a jelentést, és köszönet illeti az árnyék jelentéstevőket. A legtöbb megállapításával rokon szenvezek, de nem tudnám azt mondani, hogy mindegyikkel egyetértek. Szeretném megemlíteni, hogy a másik szakbizottságok, így az AGRI is hozzájárultak a munkához. A javasolt módosítások sok kérdéssel foglalkoznak. Az első a származási hely kötelező feltüntetése, nagyon fontos, ezzel alaposan kell foglalkoznunk valóban kötelező rendelkezéseket sokan szeretnének. A bizottság részben el tudná fog, fogadni azt a jav, javaslatot, amelyel kiterjesztenénk a kötelező jelölés. Itt nem csak az egyetlen összetevőből álló termékek esetében, hogy fel kelljen tüntetni a származási helyet, az egy kompromisszum lehet. A delegált intézkedések és a hatás vizsgálatok alapján kell majd a végső döntést meghozni. Az olvashatóság is fontos kérdés, és a legtöbb panasznak ez a forrása. Demonstrálnunk kell, hogy első helyre a fogyasztókat tesszük a vitákban, és remélem, hogy a tisztelt képviselők eh, támogatják a minimális eh, eh, méret, méretet az előlapon. Mérhető kritériumok kell, hogy legyenek mindig a végrehajtóság alapját képező elemek. Örülök, hogy azt látom, hogy a parlament benyújtott egy javaslatot, amelynek az alapján megtiltanánk a félrevezető reklámot és gyakorlatot de hogy bevezessünk egy definíciót az ilyen imitátum termékekre, e, nehézségeket jelentenek. Korrekt és félreérthetetlen információval kell látnunk a fogyasztót. Örömmel látom azt, hogy széleskörű támogatást kapott az, hogy a tagállamokban engedjük meg az önkéntes modelleket, rendszereket. A fogyasztók sokszor nem készre csomagolt árut vásárolnak, hanem friss terméket. Ezért nem támogatom azokat a javaslatokat, amelyek a rendelet szervezet hatáját szűkítenék a az allergénekre vonatkozó információ lenne egyedül kötelező a javaslatunk szerint, és a tagállamok dönthetnének azután további kötelező rendelkezésekről. Ami a nano összetevőket illeti, itt elvégben el tudom fogadni a módosításokat, bár megfelelő definíciót kell még találnunk erre. Végül a tápérték profilal kapcsolatban a javasolt módon a negyedik cikk módosítását nem tudom elfogadni, mert ez aláásná a jelenlegi az egészségre vonatkozó állításokkal kapcsolatos szabályozást. Van olyan, vannak olyan állítások, amelyek tartalmilag nem helyesek, vagy olyanok, amelyek csak a pozitív szempontokat erősítik. És ezért ki kell jelentenünk azt is, hogy az ilyen állításokat mindig a gyártó dönti el, és természetesen a célja az, hogy minél több terméket elakjon. Nem kitartunk amellett, hogy a e, tápanyag e, értékeket ott üldessük fel, ahol a e, gyártók ilyen állítások segítségével szeretnék az termékeiket értéketni, ezért fontos, hogy ennél több tájékoztatást kapjanak a fogyasztók, és ne csak a reklámállításokból induljon ki. nagy szabadságot akarunk biztosítani az élelmiszervállalatok eh, számára, de nem lenne fair, hogyha megengednénk a félrevezető reklámállításokat. Ezért eh, alapvető, hogy tisztességes és teljes körű tájékoztatást kapjanak a fogyasztók azokról a termékekről, amelyeket elfogyasztanak. És ne feledkezzünk meg arról sem, hogy az eh, reklámállításokra vonatkozó szabályozást hozzásvita után elfogadták az intézmények, és ezeknek az a legfontosabb elemei továbbra is érvényesek és relevánsak. Nyitott vagyok, ami a tápérték profilra kapcsolatban még nyitott kérdéseket illeti, és a tradicionális termékekkel kapcsolatban hajlok arra, hogy itt kivételeket tegyünk ezek számára. Kérem, hogy támogassák a bizottság azon törekvéseit, amelynek a célja az, hogy minimális alapokat megteremtsük a fogyasztók védelmére az élelmiszer szektorban. Elnök asszony, tisztelt képviselő, köszönöm a figyelmüket, várom érdeklődéssel az érdekes vitát, hogy meghallgassam a véleményüket. Köszönöm szépen. Először a belső piaci szakbizottság nevében Saldemúze asszony kap szót. Köszönöm szépen. Elnök asszony, a Belső Piac és Fogyasztó Védelmi Szakbizottság elkészítette eh, a véleményét az OMER jelentéssel kapcsolatban. Nagyon fontos volt a munkánk során, hogy eh, gondoskodjunk arról, hogy a fogyasztók eh, megkapják a szükséges eszközöket ahhoz, amelynek alapján megalapodott döntéseket tudnak hozni. Egyetértettünk a szakbizottságban, hogy a jelölés során teljesen elfogadhatatlan a fogyasztó félrevezetése. Egyetértünk abban is, hogy a fogyasztók világos információkat kell, hogy kapjanak egyértelmű jelölés kapcsán a belső piaci szakbizottságban, tehát megegyeztünk az alapelvekben. Most ha a konkrétumokra térünk rá, a hogyanra, nos itt már nem volt akkora nagy az egyetértés, és az Envi-ben is hasonlót tapasztaltunk. Ez is jelzi azt, hogy milyen nehéz kérdéskörről van szó. Éppen ezért szeretnénk arra kérni a jelentéstevőt, hogy ezeket az információkat tekintse úgy, hogy ezek a fogyasztót segítő eszközök, és nem az eladás segítő eszközök. Köszönöm az Agri nevében Tarabella úr egy percben. Monsieur le commissaire, Önök asszony, biztos úr, kedves kollégák, kicsit dühös vagyok most, amikor önök előtt beszélek, mert a 101-es módosításra szeretnék most összpontosítani, a származási országra. Mi azt mondtuk, hogy megosztott szavazás legyen, mert a két dolog nem függ össze, mert az eredeti, az eredet országa az, ahol előállították, míg a származási hely az egy másik terület elutasították a megosztott szavazás javaslatát, viszont nem tudták megmutatni, hogy melyik az melyik szabálya alapján lehet ezt eh, elutasítani. Azt mondták, hogy ez a szokások alapján történik, pedig ez egy önkényes eh, döntés, és nem szolgálja az érdekeket. Elnök asszony, kérném az, hogy ezt az önkényes lépést eh, utasítsák el, és ítéljék el, és 24 órán belül fogadják el ezt a módosító indítványt. Most pedig a frakciók hozzászólói következnek. Lize úr az Európai Néppárt nevében parancsoljon. Köszönöm szépen, elnök asszony, biztos úr, kedves kollégák! Zomer asszonynak szeretnék először köszönetet mondani a kemény és elkötelezett munkavégzésért nem tárgyilagos részben a vita, és ő nem ezt érdemli. Ez persze ö, túlmutat azon, hogy mindenki sok dologban egyetért, hogy egységesítsük a dolgokat, tehát a sajtot például tejből állítjuk elő, és ha ott más anyagok is vannak benne, akkor azt elő kell közölni a csomagoláson. Aztán egy kötelező tápérték jelölésre is szükség van, ami eddig nem volt. És egy olyan egységet akarunk, amelyet meg is ért valójában a fogyasztó. Egy kis viccet mondanék, amely Németországban és más országban is szerintem előfordul. Hogy hívják azokat a kis állatokat, amelyek, amelyeket angyalok neveznek, ezek kalóriának hívják. Tehát kilozsúlal ezt a viccet senki se tudja elmesélni, éppen ezért azt kilozsult, nem sikerült e, keresztül vinni Európában, ezért olyan egységre van szükség, amelyet mindenki ismer a tápérték profilokban is mm, különböző vélemények vannak. Mi azt akarjuk, hogy töröljék ezeket a frakcióban, vagy legalább az alapvető élelmiszereket vegyük ki innen. Sok vita fordult elő sóról a kenyérben, vagy a sóról a francia sajtban, stb. Köszönöm Dali biztos úrnak és Barozó elnök úrnak, hogy igyekeztek tisztázni a helyzetet, de nincsen testületi döntés egyenlőre. Köszönöm szépen mondja az elnök. Mindenesetre támogassák az néppárt módosító indítványait. Most pedig a szocialisták és demokraták nevében Vilmot asszony. Thanks very much, President. Köszönöm szépen, elnök úr. Kollégák, az javaslat nagyon ellentmondásos és rendkívül összetett. Az árnyék jelentéstevő a frakcióból ebben a minőségben azt a kérdést teszem fel, hogy hogyan tudjuk a legjobban a tájékoztatást, az információt eljutatni az emberekhez. Szinte járványos méreteket ölt az elhízottság. Túl sok cukrot, sót és zsírt eszünk, emiatt sok a diabétesz, a szív- és érrendszeri betegség, a, még a depresszió is visszavezethető erre. Nagyon fontos, hogy tudjuk eh, az élelmiszerek tápanyag összetételét, és eh, ez eh, nem varázslat. Az emberek képesek kell, hogy legyenek, hogy összehasonlítsák a termékeket. Egy pillantást vetve a termékre rögtön tudják, hogy mi az, amit esznek. Azt javaslom, hogy egy színkódrendszert alkalmazzunk. Ne a termék egészét ítéljük meg, hanem csak tájékoztassuk a fogyasztókat arról, hogy, hogy alacsony, közepes vagy nagy mennyiségben tartalmaz ez, hiszlaló vagy káros anyagokat az adott termék. Például a reggeli műzlék kapcsán ez nagyon fontos információ lenne a fogyasztók sokszor nem tudják, vagy rosszul vannak tájékozatva arról, hogy mennyire hízlaló az a termék, amit megválaszolnak. Ez nem vonatkozna az alkoholra, sajtra, vagy vajra, vagy az almalére, ez a színkód, hanem kérem, hogy pontosan olvassák el a javaslatunkat, hogy pontosan tudják, hogy mit javaslunk, ahelyett, hogy a félrevezető lobbistákra hallgatnának, akár itt a házon belül is. Kérem a kollégákat, hogy támogassák azt, hogy kötelező legyen a származási hely megjelölése. Világos, hogy a fogyasztók egyre inkább tudni akarják, hogy honnan származik az élelmiszer, amit esznek, és tisztességes címkézést akarnak. Persze ez mindig megvalósítható kell, hogy legyen. De egy összetevős termékek számára világos, hogy rendelkezésre álljon a származási hely megjelölése, és ez százszerzelékben megvalósítható a szarvasmarha, a hús, a hal, hal illetve a friss zöldséges és esetében ez a jelölés már most is létezik. Komplexebb termékeknél a hús, a baromfi és a hal eh, esetén a feldolgozott termékeknél is javasolnánk ezt a jelölést. Végezetül eh, tudnunk kell, hogy ez az nép egészségügy megvédése mellett a választási szabadság mellett is eh, szólnunk kell. Kollégák, a cselekvés sokkal többet ér, mint a puszta szó, ezért támogassák a javaslatomat. Köszönöm szépen. A következő az ALDE nevében Tegebrandi úr, kettő percben. Köszönöm szépen, elnök asszony. Szeretném megköszönni a biztosnak, hogy ilyen nagyon világosan bevezette a vitát, és Zomer asszonynak is köszönöm a munkát, amit raportőrként elvégzett. Most az a benyomásom, szinte mióta itt ülök a parlamentben, így érzem, hogy egy egyszerű egyszerű jogszabályt kellene megalkotnunk, vagy módosítanunk több sok millió európai érdekében. Ez a rendelet alap, mögött meghúzódó alapvető gondolat. Látunk el, hogy ez nem annyira nehéz, mint, ha, mint az, hogy megváltoztassuk 500 millió ember magatartását, vagy hozzáállását. Ezért a lehetőségeink a címkézéssel korlátozottak. Persze nem akarom itt relativizálni a túlzásokig, eznek a rendeletnek a jelentőségét tudom, tudatában vagyok, hogy igenis hatásos lehet ez az eszköz, de azt is látnunk kell, hogy a fogyasztóknak joga van az információhoz. És bármi is legyen az eredménye ennek a vitának, a fogyasztó sokkal több információt fog megkapni majd a második olvasat végén többet kell investálnunk az oktatásba, a képzésbe, és az embereknek kiskortól kezdve meg kell tanulniuk azt, hogy hogyan tudnak egészségesen élni. Egy másik megjegyzésem. A parlamenti vita során ennek az irányelvnek az alapvető céljairól beszélünk. Azt akarjuk-e, arra akarjuk kényszeríteni az embereket, hogy az egészséges élelmiszert válasszák, vagy pedig lehetőséget kínálunk az embereknek arra, hogy saját maguk döntsék el azt, hogy milyen élelmiszert válasszanak. Mi liberálisok abban hiszünk, hogy az embereknek meg kell adnunk az információt, és az emberek saját maguk tudják azután ennek alapján meghozni a döntéseket. Végezetül elnök asszony, egyensúly kell teremtenünk a tekintetben, hogy mennyi információt adunk, a túl sok nem működik, a túl kevés sem működik, és úgy gondolom, hogy alapvetően jó úton járunk. Végezetül elnök asszony, bízunk abban, hogy az emberek, akik ránk is tudtak szavazni, elég bölcsek ahhoz, hogy a boltokban is, hogyha megkapják a információt, jó terméket válasszanak. Köszönöm a zöldek nevében. Karl Schlüter következik egy percben. A konsumentmakt bygger på att konsument... Köszönöm szépen. A fogyasztók hatalma arra épül, hogy tájékoztatást kapnak. Ha a cégeket nem tudjuk rávenni, hogy korrekt módon informáljanak, akkor nem is fognak informálni és tájékoztatni. Ezzel összeomlik a belső piac. Nagyon nehéz persze elkölteni, hogy mely információk fontosak. Különböző követelésekkel állnak elő a fogyasztók, és éppen ezért nekünk az a dolgunk, hogy a lehető leg többet teljesítsük. Lehet, hogy az üzlet, tehát ha nem mondjuk el, miben van sok só, cukor, kalória, az egy probléma a fogyasztó számára. Nagyon fura lenne az, hogyha nem akarjuk jelölni az élelmiszereket színekkel. Megmondjuk egyébként a fogyasztónak, hogy mennyit fogyaszt egy autó, ha olyat vesz. Egyébként szerintem a származás jelölését sem szabad felhigítani. Ezt meg kell csinálni. Aki az állatvédelemért száll síkra, aztnak tudnia kell, hogy mennyi ideig szállítottak egy állatot például, honnan érkezik, és szerintem az alkoholgyártók helyett se csináljunk nekik üzletet, tehát ők azt akarják, hogy élelmiszer előállítóként kezeljük őket, csak amikor ezt meg akarjuk tenni, akkor igyekeznek visszavonulni. Hát mindenki tudja, hogy milyen sok kalória van az alkoholban. Egy pohár fehér bor kétszer annyi kalóriát tartalmaz, mint ugyanannyi limonádé. Vagyis a vállalatokat megakadályoznánk abban, hogy bizonyos dolgokat megcsináljanak. Adott esetben ez félrevezető is lehetne. Mi a trompit nem tudjuk támogatni, vannak hasonló termékek a piacon. Zomer asszony is egyébként módosító indítványokkal állt elő és remélem azt, hogy támogatni lehet azt, amit ő javasolt. Van sok olyan termék, amelyben túl sok a kötőszövet, a zsír, stb. És mindig azt mondjuk rá, hogy, hogy hús, ez pedig nem az, de más termékeknél, tejtermékeknél is mondhatom ugyanezt. Tehát meg kéne tudni állapítani, hogy hogyan nőtt fel egy állat például. Konzervatívok és reformisták. Stevenson úr. Köszönöm. Elnök asszony, ennek a vitának a legvitatottabb része az eredet megjelölés. Főként a hús esetében vajon ezt milyen sztenderdek alapján állították elő, és hogyha ezt nem szállították nagy távolságokra a vágóhídra érkezés előtt, ez a kérdés, de igen, komplex eh, folyamatokról van szó az összetevők esetében, hiszen ez az ára, a minőségre és a hozzáférhetőségre is eh, vonatkozik, de az eredet eh, ország állandó téma, és a kérdés az, hogy a költségek emelkedtek-e a plusz munkaerő igény miatt, és ezeket a költségeket áthárítják a fogyasztóra. Éppen ezért meg kell nézni, hogy hatásvizsgálata alapján, hogy ezek a jelölések mire vezetnek. Ezt javaslom a bizottságnak, ami pedig az alapanyagokat illeti és az összetevőket. Ebben nincs benne a végtermék eredete, és ez rendkívül fontos, például olyan specifikus terméket, mint a viszki, alacsony minőségű viszki esetében India, Kína, Japán. Még mindig lehetséges, hogy úgy tüntessék fel, minthogyha ez eh, eredeti termék lenne, mert eh, különböző képeket tesznek eh, a címkére, amelyek az EU országokat mutatják, az eredeti termelőket, és ezzel félrevezetik a fogyasztókat, és éppen ezért én a 254-es módosítást támogatom. Az Egyesült Európai Baloldal nevében Liotár asszony. Köszönöm szépen. Tisztelt Parlament! Most is arról van szó, hogy Európa az élelmiszeripar mellett, vagy a fogyasztó mellett voksol. Holnap szint vallunk egy színkódrendszert akarunk-e az élelmiszer címkézésnél, vagy pedig bízunk az élelmiszervállalatokban. Szerintem egyszerű itt a politikai döntés. A kereskedelmi érdekeket akarjuk képviselni, akkor az élelmiszeripar mellett választunk hogyha egy olyan címkét akarunk, aminek az alapján saját maga mindenki el tudja dönteni, hogy kis, sok vagy nagy mennyiségű cukrot vagy zsírt tartalmaz, akkor a színkódot választjuk. A gyerekeink 30%-a túl súlyos, és az emberek 25%-a olvasási problémákkal küzd. Az nagyon, miért tartjuk normálisnak az ilyen színkód jelölést elektronikus termékeknél és élelmiszernél nem? A fogyasztóvédelmi szervezetek egy nagyon egyszerű színkód rendszert alkalmaznak, ezzel érthetővé válna az élelmiszerek csomagolása, és a fogyasztó nagyon könnyen tudhat dönteni. Én ezt támogatom. Köszönöm. Jó napot kívánok, kollégák! És Szeretném elmondani, hogy a tájékoztatásról, a fogyasztók tájékoztatásáról kell majd szavaznunk egy jelentést, de milyen tájékoztatásról van szó? A parlamenti közülések foglalkoznak ezzel, de valóban ez szolgálja-e a fogyasztók érdekeit? Vegyük figyelembe az Euróbarométer eredményeit, látjuk, hogy a fogyasztók a eredet iránt érdeklődnek az élelmiszerek esetén, és néhány más elemet is figyelembe vesznek, hiszen ezek döntőek a választás esetén. Amit mi elhatározunk, az a jövőbeli vásárlásokat befolyásolja. Próbáljunk egy új felmérést végezni, és állandó párbeszédet folytatni a fogyasztókkal azért, hogy megtudjuk, mit várnak, hiszen mi itt a az állampolgárokat, a fogyasztókat képviseljük, nekik kell számot adnunk, és figyelembe kell vennünk az elvárásaikat. Nem arról van szó, hogy még bonyolultabbá tegyük a rendelkezéseket a vásárlások során, és nem arról van szó, hogy haszontalan információkat tegyünk a címkékre, de túl egyszerűsíteni sem lehet ezt, mert

Másfél percben. Elnök úr, biztos úr, kedves kollégák, ez a rendelet rendkívül fontos a fogyasztók és az élelmiszeripar számára. Rendkívül nehéz kiegyensúlyozott címkézést kialakítani, olyan címkézést, amelyen ott van az összes legfontosabb információ, anélkül, hogy bonyolítanánk mindezt. Szeretnénk üdvözölni az előadót. És osztom az előadó véleményét a tápértékkel kapcsolatos információkat illetően, és a tápérték profilt illetően. A bizottság nem tartotta be az elkötelezettségét, hiszen már 2009. január előtt kellett volna rendeletet kidolgoznia. Van egy dolog, ami engem aggaszt, mégpedig az, hogy hogyan lehet a nemzeti normákat életbe tartani párhuzamosan a címkézést illetően. Mi itt harmonizálásról beszélünk, és az akadályokat akarjuk elhárítani az egységes piac elől. Ami pedig az eredet ország megjelölést illeti, ezeket az információkat meg kell adni. Hogyha ez a jelölés nincs ott a terméken, akkor ez hibás döntést eredményezhet a fogyasztó létszéről. Az önkéntes címkézésről is szó volt. Ez növelheti a gazdasági költségeket, és több adminisztrációt követelhet meg a vállalkozások részéről. Nem biztos, hogy több információt ad ugyanakkor a fogyasztónak a nyelvet is meg kell itt említeni, de reméljük, hogy olyan irányel születik majd, amely meghozza gyümölcsét, és ami nem fog újabb nehézségeket támasztani. Itt nagy kockázatokról van szó, és figyelembe kell venni a termékek forgalmazását is ezt az érdeket. Köszönöm, most pedig Charles asszonynak adom meg a szót egy percben. Elnök úr, az ír felnőttek 60%-a elhízott, és ez hasonló ez a helyzet Európában. Ez a rendelet segít minket abban, hogy az elhízást leküzdjük, de a diabétesz, az agyvérzés és a szívbetegségek leküzdésében is segíthet. A címkézési rendszer igen komplex, félrevezető, és nem is értik jól a fogyasztók a jelzőlámpa rendszer az könnyebben érthető és átláthatóbb, és nagyon sok választ, vásárló már ezt választja, vagyis a termelők is már kezdik bevezetni. A kalóriákat, a cukrot jelölni kell, de senki nem mondta nekem, hogy mi az oka annak, hogy az alkoholt ki kell hagyni a rendszerből. Elnök úr, tudjuk, hogy az iparág milyen nagy nyomást gyakorol ránk a rendeletet illetően, és arra kérem a képviselőtársakat, hogy vegyük be az alkohol címkézést is a holnapi vitába. Köszönöm. Korin Lepázs asszonynak adom át a szót egy percben. mondani valóm a következőkre összpontosít. A színkódra. Azt mondták nekünk, hogy ez komplikált, de ez nem igaz, ez egyszerűsít. Azt mondták, hogy ez tiltás. Nem, itt nincs tiltás, ez valójában információ. Azt is mondták, hogy gyermekként kezeljük a fogyasztókat. Nem, elnök úr, a fogyasztói szövetségek kérik a színkód bevezetést. A másik pedig, hogy nem szabad itt eltitkolni ezeket a tényezőket. A kérdés az, hogy most kinek szolgálunk, a fogyasztónak, vagy pedig a lobbiknak. A lobbiknak csak igen rövid távú érdekeik vannak a címkézést illetően és ami engem izgat, ami minket izgat, világos, hogy mi tájékoztatni akarjuk a fogyasztókat. Ezt egyébként a szociális biztonsági szervezetek, a biztonsággal, az egészséggel foglalkozó szervezetek is követelnek, gondoljunk a betegségekre, és nem szabad ezt gyengíteni. Gondoljunk arra, hogy miért vagyunk itt, és miért választottak meg minket, azért, hogy védjük az állampolgártársainkat. Elnök, köszönöm, most pedig Asszi asszonynak adom át a szót egy percben. Tisztelt kollégák! hogyha azok vagyunk, amit eszünk, amit fogyasztunk, akkor egyre inkább ipari terméké válunk mindannyian. A túlsúly egyre jellemzőbb, ugyanígy a kardiovaszkuláris betegségek és a cukorbetegség. Mindez nagyon is világos. A jelzőlámpa modell még egy gyermek számára is érthető első pillantásra Hogyha ezt nem érjük el EU szinten, akkor a tagállamoknak legalább meg kell engedni, hogy ezt alkalmazzák. Szeretném felhívni figyelmüket a transzsírokra és Remélem, hogy a parlament, ugyanúgy mint a szakbizottság a kötelező címkézésbe beleveszi a transzsírokat is. Világos bizonyíték van arra, hogy mennyire káros az ipari transzsír, jelenlétüket a címkén jelezni kell, ez a minimum azért, hogy azok, akik csokoládét és mindenféle édességet vesznek, azok tudják. Köszönöm, Nikolson asszony, úr egy percben. Üdvözlöm a jelentést, és szeretnék gratulálni a jelentéstevőnek. Elég régóta nem látunk ennyire kompetens és jó jelentéstevőt. Határozottan támogatom a származási hely kötelező feltüntetését, de legyünk világosak, mit értünk ez alatt a származási hely jelölésén. Először is azt, hogy az emberek, a fogyasztók tudják, hogy a termék honnan származik. Azután azt is tudnunk kell, hogy a fogyasztó azt is pontosan tudni akarja, hogy hogyan készítették, dolgozták fel az adott eh, élelmiszert. Egyetértek eh, ebben, tehát a rapportőrrel. Látok itt egy veszélyt, hogy esetleg túl gyorsan, túl messzire akarunk elmenni. Itt egy folyamatról van szó, és ez csak az első olvasás, olvasat. Újra és újra vissza fogunk még térni erre a kérdésre, és én azt szeretném, hogyha elővigyázatosan haladnánk előre. Európa egy olyan helyzetbe kerül, amiről mi sem tudunk, akkor fel lesz, felmerül annak a veszélye hogy túl szabályozunk majd a piacot, ezért támogatom a fokozatosságot. Használjuk ki az időt az első és a következő olvasat között arra, hogy készüljön el egy hatásvizsgálat. Nézzük meg, hogy mik a hatások, mi a költségek, ugyanis hiszek abban, hogy hosszú távon erre lesz szükség. Köszönöm szépen, Nikolson úr! Következő hozzá Dian Dodd asszony, egy percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Szerintem itt senki nem érvel azzal, hogy a fogyasztók nem akarnának származás tekintetében nyomon követhető egészséges élelmiszert, és nem akarnak információt. De vigyáznunk kell, hogy ne túl sok információt akarjunk feltüntetni, mert akkor eh, a fogyasztók eh, már az igazán lényeges információra nem figyelnek oda, és csak az eh, igazából lényegtelen információk tartják szem előtt. A kollégáinkhoz hasonlóan szá- támogatom én is, hogy kelljen feltüntetni a származási helyet. Fontos, hogy tudjuk, honnan származik az élelmiszer az állattenyésztés, a húsfeldolgozó, halfeldolgozó üzemek nagyon szigorú szabályok mentén dolgoznak. De a hal, az elfogyasztott hal 60%-a import termék az EU-ban, ahol nem ugyanolyan szigorú biztonsági és környezetvédelmi megfontolások alapján zajlik a termelés. Level playing fieldre egyenlő versenyszabályokra van szükség mindenki számára. Észak-Írországban nagyon lényeges a mezőgazdaság és az élelmiszeripar, ezért ne büntessük az ipart szükségtelen bürokratikus szabályokkal. Köszönöm szépen, kedves kollega. És megadom a szót François Grosztet asszonynak. Egy perc, egy és fél perc. Köszönöm, elnök úr, biztos úr, kedves kollégák, két pontot szeretnék kiemelni. Először is ami a tápérték profilt illeti, szerintem ezt nem kellene törölni, mert a cél az, hogy azt mutassák, hogy az egészségre ez káros-e vagy nem, de mi el akarjuk kerülni azt, hogy bizonyos egészséggel kapcsolatos információkat adjanak a fogyasztónak, és csak ez befolyásolja, és én azt javaslom, hogy ezt töröljük, a, ezt a módosítást. Egyébként 2006-ban már elfogadták eh, az erre vonatkozó rendelkezés. 205-ös eh, módosítás, itt a rituális eh, húsvágásról van szó, ezzel megbélyegeznénk bizonyos vallási csoportokat, hiszen bizonyos fogyasztók bizalmatlanok ezzel kapcsolatosan, de ennek nincs alapja. Vannak olyan hústermékek, amelyeket vallási okok miatt egyes fogyasztói csoportok nem tudnak fogyasztani. De vannak egyébként olyan húsfélék, amelyeket a vágóhidon, vágóhidról származnak, és amelyek nem jelentenek kockázatot. A címkézéssel jól kell tájékoztatni a fogyasztót, és ami a szín kódexet illeti, vagy színkódot ez nem megfelelően fogja tájékoztatni szerintem a fogyasztót. Köszönöm, most pedig Perejó Rodríguez úrnak adom át a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A legjobb bizonyítéka a jó akaratunknak az, hogy több mint ezer módosító indítványt adtunk be. Szerintem Éppen az ellenkezőjét kell elérnünk annak, amit most teszünk, vagyis a dolgok legyenek világosak, és tájékoztatni kell a fogyasztót arról, hogy mit ehet, és tájékoztatni kell arról is, hogy milyen telített zsírsavak vannak a termékben, és a koleszterinre, az elhízásra, ennek veszélyre is figyelmeztetni kell, de más információ is szükséges, a, például az eredet megjelenés, de arra is vigyázni kell, hogy ne legyen ebből zavar. Például születési év, a legelő, a vágás helyének jelölése, ez viszont zavart okozhat. Mi harmonizálni akarunk és tájékoztatni a fogyasztót, nem kell itt még nagyobb zavart bevezetni a piacra. Javítani akarjuk az egészséget, viszont nem szabad a helyzetet rosszabbítani, ama már úgyis nagyon bonyolult a színkód rendszer helyett talán másik rendszert kellene bevezetni. Szerintem világosabb lenne a másik rendszer, mint a színkód. Nem szabad megzavarni a fogyasztót. Egy percben Davis unakadomát adom, át, adom meg a szót mi egyszerűbb, mint az információ megadása a fogyasztónak. Viszont, hogyha különbözőek a gyakorlatok és az értelmezés, a, a szokások a különböző országban, ez már bonyolultabbá teszi a helyzet. Én, helyzetet. Én arra fogok szavazni, hogy jelöljük az eredetországot és az alkoholokat is jelöljük. Hallottuk a biztos úrtól, hogy itt egészségi vonatkozások vannak, a parlamentben feltettem egy kérdést, és azt mondta, hogy négy, több mint négy ezer kérelmet nyújtottak be a cégek, ezzel kapcsolatosan viszont a bizottság a kérelmekre nem adott választ, így a bizottság megsérti az európai törvényeket. Itt teljes zűrzavar van, és jó lenne, hogyha a bizottság elmondaná nekünk, hogyan fog ebből a helyzetből kikerülni. Köszönöm szépen! Emma McCarling asszonynak adom meg a szót egy percben. Köszönöm. Az, hogy több és jobb információt adjunk a fogyasztóknak, ez az elvár az előtérben, és ez a célunk. Amíg azonban eljutott az jelentés itt a parlamentbe, nagyon jó vitákat folytattam arról, hogy van-e csirke a csirkehúsban, és mit van a rágógumi csomagban, de nagyon fontos és lényeges információkat kell csak megadnunk a fogyasztóknak. Itt megpróbáljuk leegyszerűsíteni a tápérték profilt, és megpróbálunk egy kicsit a lényegre koncentrálni, máskülönben eltereljük a fogyasztó figyelmét. A színkód vagy jelzőlámpa rendszer alapvető információt ad az összetételről, és a nem lehet viszont csak egy színre redukálni az összes egy táplálékra vonatkozó információt, különösen az allergénekre vonatkozó információt nem lehet így beszorítani egy ilyen színkódba. Szerintem a fogyasztók nem akarják, hogy mi diktáljuk nekik azt, hogy mit akarnak megenni, vagy mit tegyenek és mit nem.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 amelyek megjelennek a csomagoláson, fontosak, de mm, szerintem előfordulhat, hogy az áru mozgását is megakadályozza. Azt gondolom, hogy a tagállamok protekcionizmusa az, amely a belső piaccal adott esetben konfliktusba kerülhet. A fogyasztó javát kéne szem előtt tartani, és azt gondolom, hogy az önkéntességek nagyobb teret kellene engedni. Ha bizonyos információk hiányoznak, vagy félrevezetőek, akkor kötelezővé kéne tenni őket. Ez szerintem kiegyensúlyozott az élelmiszergyártók szempontjából és a fogyasztók szempontjából. Nagyon gyakran említjük az élelmiszerekkel kapcsolatos szokásokat. A jelölés az egyik lehetőség az, hogy megfelelően tájékoztassuk a fogyasztókat. A lehetőséget kéne adni a polgárok számára, hogy oktatás révén nagyobb tudáshoz jussanak. Ezért nem támogatom a közlekedési lámpa jelölést, amely adott esetben rossz következményekkel járna. Nem szabad olyan szabályokat bevezetni, amelyeknél a polgároknak nincs felelősség a döntéssel kapcsolatban. Köszönöm szépen. Kadembach asszony kap szót egy percben. Elnök úr, biztos úr, köszönöm. A politika feladata és az Európai Parlament feladata, hogy az európaiak élelmiszer minőségét javítsa. Ehhez szükség van egy egészséges környezetre, élelmiszerekre, és ha egészségesen akarok táplálkozni, akkor fogyasztóként bizonyos információkra is szükségem van. Azt hiszem, hogy sürgősen szükség van egy gyakorolható, kötelező jellegű származás, egy eredet megjelölésre, hogy a fogyasztó tudatosan dönthessen, mely régióból vásárol meg milyen élelmiszert. Másrészt persze szükség van a tápérték profilokra is, mert csak ez garantálja, hogy a fogyasztót nem vezetik félre abban, hogy esetleg egészséges egy élelmiszer, hanem konkrétan megtalálhatja azt, hogy ténylegesen milyen anyagok vannak egy élelmiszerben. Ezen túlmenően persze képzésre, felvilágosításra van szükség, és egészséges környezetből egészséges élelmiszer van szükség a szükséges mozgás mellett. Köszönöm szépen. Korszki úr. Köszönöm szépen, elnök úr. Nem minden nap tárgyalunk olyan szabályokról, amelyek eh, ilyen élénk érdeklődésre számíthatnak a választók körében. Persze a jó jelölés fontos, és ez befolyásolja a fogyasztók eh, vásárlási döntését. Az egyik eh, nagyon érdekes téma a, az eredet megjelölés. A címkének tartalmaznia kell idevágó hivatkozást. Természetesen fontos lenne hogy információ szerepeljen a címkén, a csomagoláson, a fő komponensekre vonatkozóan is, miből áll egy élelmiszer. Nagyon fontos még az alkoholos italok, alkoholtartalmú italok csomagolása és az azon szereplő tájékoztatás. A fogyasztóknak tudniuk kell, hogy banánból, burgonyából vagy gabonából készült ténylegesen a vodka. Azt gondolom, hogy az európai fogyasztó elvárásainak eleget tudunk tenni. Köszönöm szépen. Bartolozzi úr, másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves kollégák, az Európai Parlamentet ahogyan valamennyien tudjuk, arra kérték fel, hogy nyilvánítson véleményt arról, hogyan történjen a fogyasztók tájékoztatása az élelmiszerekről. Ez egy jogalkotási folyamat, ami objektíven nézve is nehézkés, nehézkes, hosszadalmas, nem lehetett le rövidíteni. Itt alapvetően egyeztetéseket kell le, végig vinni, és nem szabad, hogy ennek a hosszú folyamatnak az eredményeképpen megzavarjuk a fogyasztót, és hogy ne tudja megítélni, mi szükséges az egészséges táplálkozáshoz. Zomer asszonynak gratulálni szeretnék, megpróbált a különböző ellentéteket kikapcsolni, nem véletlenszerű az, hogy a nemzeti rendelkezések még mindig különböző rendszereket alkalmaznak. Nagyon sok az eltérés országonként az élelmiszerekre vonatkozó tájékoztatás kapcsán, és ez torzítja a versenyt. Az Európai Bizottság javaslata megpróbálta átdolgozni a jelenleg érvényes jogszabályokat, és bevonni az élelmiszeripart, ugyanúgy, mint a fogyasztókat ebbe a folyamatba. Az európai élelmiszeripar most világosan kell, hogy lássa, hol van szükség kötelező jelölésekre és a tápértékkel kapcsolatban, mely adatokat lesz kötelező feltüntetnie. Az élelmiszer termékek jobb jelölése nagyobb védelmet biztosít, hiszen elég egyre több az invazív vad egészségre vonatkozó, vagy reklámállítás, és a különböző jelzések alapján, amiket kaptam, azt hiszem nagyon döntő, hogy most hogyan milyen szabályt fogunk elfogadni. Köszönöm szépen, Bertolozzi úr, és másfél percben Józsé Mario Bertolozzi úré a szó. Köszönöm, elnök úr. Alapvető fontosságú a élelmiszerek jelölése, hogy fontos, világos információt kapjanak a fogyasztók, és ugyanakkor csökkenjen a bürokrácia, egyszerűbbeké váljanak a rendelkezések, nőjön a jogbiztonság, és az egész élelmiszeripar versenyképesebbé válhasson, de úgy, hogy közben nem feledkezzünk meg a KKV-król az agrártermelők, akik viszont helyben értékesítik az áruikat, rájuk nem szabad, hogy kiterjedjen ez az irányelv. És ezek a tradicionális helyben előített termékek gazdagítják az áru bőséget, a választékot. Fontos tehát, hogy a helyi termelőket ne stigmatizáljuk. A bizottság javaslata nagyon paternalista, ugyanis a fogyasztót a tájékoztatás helyett tulajdonképpen vezetni akarja ez a javaslat. És azt hiszem, hogy akkor mintha meg akarnánk mondani, hogy mit tegyünk, mit vásároljunk. Portugáliában nagyon sok különböző hagyományos ételt fogyasztunk, vannak levesek, különböző húsfélek, amelyeket speciális portugál módon állítunk elő, és nagyon sok az édesség, például regionális specialitás. Ezért persze egyetértek a jelentés tevő pontjával, de ezekre a szempontokra is oda kell figyelnie. A fogyasztók kell, hogy jó tájékoztatást kapjanak, de végül is a fogyasztó fog dönteni, és a felelősség az övé. Köszönöm szépen, Fernándes úr, és meg Guinness asszony a következő másfél percben. Köszönöm szépen, elnök úr a fogyasztók tájékoztatásáról beszélünk, élelmiszerekkel kapcsolatos tájékoztatásról. Nos, nagyon fontos, hogy mi mit teszünk ezzel kapcsolatban, és két konkrétumot szeretnék kiemelni. Ez egyik a származási hely kérdése. A marhahús kapcsán van már ilyen jelölés, és talán az EU is ezt választotta volna, most a válság ki is kényszeríti, hogy így járjunk el. Támogatom azt a gondolatot is, hogy hús termékekkel kapcsolatban különösen szükség van a származási helyjel kapcsolatos tájékoztatásra, hogy a fogyasztók tudják, honnan származik a termék. A következő kérdés, amiről beszélni szeretnék, a következő köszönöm a tájékoztatást, akik a gda ikről a GDA-król, illetve a színkód jelölésről tájékoztatást adtam nek, adtak nekem. Ennek alapján tudom most a következőt mondani. A cigarettán is vannak ilyen figyelmeztetések. Én nem dohányzom, de akik dohányoznak, azok akkor is tovább fognak dohányozni, bármit elrettentő dolgot írnak rá a címkére. Azt nem leszünk okosabbak, a címkék miatt nem fog csökkenni a túlsúlyosság. Ugye meg megtilthatnánk az autókat is, hogy azt el akarnánk kerülni a közötti baleseteket. Most még csak az első olvasatban vagyunk, szerintem túl komplexek a kérdések ahhoz, hogy itt megoldást nyerjenek, még nagyon elmélyült vitákra lesz szükség. És a jelentés címe az, ami a lényeg, tájékoztatás élelmiszerekről fogyasztóknak. Köszönöm szépen. Dorfman úr, másfél percben. Köszönöm szépen a jelentés készítőjének a munkát. Nagyon fontos természetesen, hogy megfelelő élelmiszerjelölést alkalmazzunk. A fogyasztónak tudnia kell, hogy mit eszik, és rövid idő alatt kell döntenie, amíg a, az áruházban van. Persze olyannak is kell lennie, hogy nem csak egy kiképzett élelmiszermérnök foglalkozhat ezzel, hanem a célkitűzés egészen más olyanokra is vonatkozhatni kell, akik ennyire nem ismerik ki magukat ezen a területen. Nagyon fontos természetesen a kisipari körülmények előállított termékek, illetőleg közvetlenül a gazdák által előállított termékek, termékek kérdése. Ezek gyakran nem standardizáltak, szabványosítottak a tartalmukat, illetően vannak ilyen levek, meg lekvárok, gondoljuk például a cukorra, vagy egyéb anyagok tartalmára nem tudunk kitérni Sokat dolgoztunk az elmúlt időszakban, hogy a gazdától a fogyasztóig rövid legyen az út, ilyen paraszt piacokat hoztunk létre, stb. És ezek ilyen értelemben működnek is. A vidékfejlesztés keretei között még európai pénzt is költöttünk arra, hogy ezeket támogassuk. Az ilyen értékesítés esetében a gazda és a fogyasztók között közvetlen kapcsolat alakul ki, ami talán sokkal fontosabb, mint a címkén szereplő tájékoztatás. Éppen ezért kérem a kollégákat támogassák azokat a módosító indítványokat, amelyek célja, hogy észszerű megoldást találjunk ezen értékesítők csoportjára. Köszönöm szépen Dorfman úrnak, most pedig Zéber úr másfél percben. Köszönöm, elnök úr, biztos úr vitathatatlan, hogy az Európai Unióban vannak egészségügyi nehézségek, problémák, és hogy a fogyasztók problémáit kell előtérbe helyezni az ő érdekeiket, és azt is tudnék, hogy az élelmiszer, ez nem, ezt nem vitatja senki, hogy az élelmiszer az egyik nem egy szokásos kereskedelmi termék, éppen ezért nagyon alaposan kell eljárnunk, hogyha élelmiszerek jelölésével akarunk foglalkozni, és a megelőzés rendkívül fontos, ahogyan ez a szerződésben szerepel is. Másrészt viszont nagyon naív dolog azt hinni, hogy az élelmiszer jelöléssel ezeket a problémákat meg fogjuk oldani. Nézzük csak meg az Egyesült Államokat. Nagyon sok ott az elhízott ember, és nekik van a legszigorúbb élelmiszerjelölésük. jelölésük ezért azt gondolom, meg kell nézni, hogy Európában mit kezdünk ezzel a problémával. Van ez a közlekedési lámparendszer, az a színjelöléses rendszer, szerintem több problémát okoz, mint amit információként közvetít. Egyébként a GDA rendszer is ja, nyilvánvalóan információkat tud szolgáltatni, amely fontos az érdeklődő fogyasztó számára, hogy meghozza a szükséges alapokat. Másrészt az eredet megjelölés nagyon fontos az élelmiszernél. A legtöbb ember igenis szeretné tudni, honnan származik a élelmiszer, hol állították azt elő. Negyedik pontként szeretném megoldani az egészségügyi adatokat, az idevágó adatokat tudományosan alá kell támasztani, mert csak akkor befolyásolhatjuk a fogyasztó döntését. Egy utolsó kérés biztos úrnak, még mindig várunk egy extra finanszírozási javaslatot, ez az egyetlen hatóság, amely nem kér díjakat a tevékenységért. Kérem, hogy erre térjen ki. Köszönöm. Grazie, onorevole Sieber. Ora. Köszönöm szépen, Sieber úr. Most pedig rátérünk a kecsriára, a spontán hozzászólásokra. Szeretném tájékoztatni önöket arról, hogy nagyon sokan eh, szeretnének hozzászólni, ezért nem lesz lehetőségünk arra, hogy további jelentkezéseket elfogadjunk, hiszen már eddig is 15-en kértek szót. Megpróbáljuk behaj, betartani az időkorlátot is. Fejsz Gerber asszonynak adom meg először a szót. Köszönöm szépen, elnök úr! A pozitív hír mai nap során az, hogy egy új jogszabályjal egységes, kötelező e, jelöléseket e, fogunk e, látni az élelmiszereken 100 g-ra vonatkozóan tájékoztatni akarjuk a fogyasztót, hogy célzott tudatos döntést hozzon. Az én álmom a tudatos fogyasztók, hogy mindig tudja, hogy mit vásárol. Az imitátumokat, az imitátumok tudatosan félrevezetik a fogyasztót, olyan vanília jogurtemben nincs is vanília, sajt imitátum, és akkor csak néhány példát mondtam. Ezeket az imitátumokat megfelelően kell jelölni. Örülök annak, hogy eh, holnap itt eh, világos eh, üzenetet, jelzést fogunk küldeni, és hogy egyetértünk abban, jobb jelölés, jelölésre van szükség. Információt és nem gyámkodást. Ezért a színkód kapcsán azt tudom mondani, hogy nincsen egészségtelen élelmiszer, itt félrevezető a színkód. Én a GDA modellt támogatom, a napi ajánlott bevitelt, és örülök, hogy holnap szavazhatunk erről. Köszönöm. Kedves kollégák!

az egyetlen összetevőket származási helyét feltünteti. köszönöm a figyelmet. Köszönöm szépen, Joven Lavia következik. Kérem újra önöket, az egy percet tartsák be. Természetesen, elnök úr, Elnök úr, hogyha fontos a parlament számára, hogy biztonságos élelmiszereket nyújtson a fogyasztó számára, amelyek nyomon követhetőek, akkor könnyű hozzáférést kéne biztosítani az élelmiszer információkhoz és ezt megfelelő jelölés teszi lehetővé. A jelölésnek világosnak kell lennie, jól olvashatónak kell lennie, és ez természetesen befolyásolhatja a fogyasztó választását is oly módon, hogy biztonságos élelmiszert vehessen megfelelő származási helyjel. Éppen ezért vizsgáljanak meg egy módosító indítványt 40 aláírással. Ez a 350 kettes módosító indítvány komoly támogatást élvez, és így ö, tájékoztatni lehetne a fogyasztót arra, hogy melyek a legfontosabb adalékanyagok, vagy melyek a legfontosabb származási információk és olyan élelmiszerekről is szó van itt. Köszönöm szépen Lapia úrnak. Rízasszony asszony, parancsoljon. Az ön neve itt szerepel? Elnézést kérek. Szeretnénk ö, tudni, hogy szót kapunk, vagy nem? Lehet, hogy a listát fel is olvashatná. Onorevole Arsenis, Szárm. Niculescu, Arsenis, Szabó, ö, Strella, az Alde nevében Rísz asszony, aki most kap szót, majd Rossi úr, a frakción kívüliek, a függetlenek nevében pedig Overmeyer. Ezek a hozzászólása jelentkezők. Elégedett Rísz asszony? Köszönöm, elnök úr. Ami a rendeletet illeti, alapvető, hogy holnap megerősítsük, akkor, amikor szavazunk, az, hogy kötelező legyen a származási ország megjelölése. Egyébként ez sok termék esetében így van, hal, zöldségek, stb. És a marha esetében is a kergemarha kor óta az EU-nak támogatnia kell nagyon sok KKV befektetését, ezek újítanak és munkahelyeket hoznak létre, és meg kell szabadulni a hatástalan intézkedésektől, például a 14-es cikktől meg kell szabadulni, és ez csak idő és pénzvesztesség a vállalkozók számára. Gyorsan befejezném egy kérdéssel a biztos úrhoz, Dali úrhoz. Szeretném tudni, mi a bizottság véleménye a 205-ös módosításról, Grosztet asszonyról van szó. Itt a rituális vágásnak alávetett húsról, vagy állatok húsáról van szó. Ez kontraproduktív lenne az ágazat számára. Szeretném tudni, hogy a biztos úrnak milyennek, milyenről a véleménye. Rosszács asszonyi a szó. Kérem, Köszönöm a szót. rólam a szó. Én szeretném tudni, hogy mit eszem, és az országomban szeretném azt is tudni, hogy honnan származnak az élelmiszerek. Átláthatóvá kell tenni a termékeket, amelyeket megveszünk, az élelmiszereket, anélkül, hogy vegyészek vagy agronomusok lennék így 100 milliliterre vagy 100 gramra kell kivetíteni az értékeket. A statisztikák mutatják, hogy ezt az információt keresik a fogyasztók. Nem szabad becsapni a fogyasztókat azzal, hogy túl sok jelölést teszünk a címkére, mert különben nem tudjuk befolyásolni a fogyasztók viselkedését, magatartását. Viszont oda kell figyelni arra is, hogy ne veszítsünk el több ezer munkahelyet eh, Európában. Most pedig átadom a szót eh, Anna Marie Goracabinek. Köszönöm a szót. Eh, a fogyasztóra gondolni kell a fogyasztó jogaira, és világos információkat kell adni neki, anélkül, hogy bürokratikus szabályokkal terhelnénk a kistermelőket. Viszont úgy gondolom, hogy ez a rendszer, a színkódrendszer megfélemlíteni, megijeszteni a fogyasztókat. Figyelembe kell venni, hogy különböző életmódok vannak, különböző hagyományok. Azt eh, is vallom, hogy gyakorlati megoldásokat kell találni, például a hús esetében. Több lehetőség van itt, például lehet a kemény vonalas politikát folytatni, vagy pedig bátorítani lehet a fogyasztók szabad választását információk alapján. Én ezt a második opciót kívánom. Szerintem az információkat tudomány eredményeire kell alapozni, de rugalmasnak kell lenni. A piac vállaljon felelősséget, és együtt kell harcolnunk azért, hogy elismerjük, elismerjék, hogy időnként a táplálkozás egészségi problémákat okoz, és ez ellen harcolni kell. Köszönöm, Koradza asszony, most pedig Stefana Felész kollégának adom meg a szót. Én támogatom a kötelező jelölést, és abból indulok ki, hogy minden órában állandóan 300 futballpályának megfelelő nagyságú erdőt írtanak ki pálmaolaj előállításának az érdekében. És ezt nem mondják el a fogyasztóknak. Ezért kérem azt, hogy a kettő, a 6-os és a 3-as módosítást, a 263-as módosítást támogassák, hiszen így akarjuk megakadályozni azt, hogy erdőket írtsanak ki csak azért, hogy mi a szupermarketben pálmaolajat vásárolhassunk. Az erdő kiírtásáról többet, sokkal többet kellene tudnunk, hiszen ez a globális klímaváltozás szempontjából is meghatározó szerepet játszik, és az embereknek joga van ahhoz, hogy a saját maguk is felelősséget vállaljanak környezetvédelmi szempontból is az általuk megvásárolt élelmiszerekért. Köszönöm, és Obermeyer úr a szó. 3 millió európai iskolás gyermek túlsúlyos, és sok ezerrel nő a számuk évente. A túlsúlyoság betegség, ezért annyira fontos, hogy mit eszünk, mivel táplálkozunk a fogyasztó szempontjából világos, érthető jelölésre van szükség, bizonyos összetevőket fel kell tüntetni, ezért üdvözlöm azt a gondolatot, hogy gyorsan a zsír, cukor és só tartalomról tájékozódhassanak. Viszont azért, amit hallottam, ahhoz hozzájárul az is, hogy a nyersanyagok számlási helyéről is tájékozódhassanak a fogyasztók, hiszen fontos, hogy felelősséget vállaljunk azért is, hogy honnan származnak egy kész termék összetevői, a nyersanyagok. És ebből a szempontból is nagyon fontos, hogy ezen érzékeny területen azért legyenek következmények, következmények azok számára, akik tudatosan megtévesztik a fogyasztók, és hamis adatokat adnak el neki a származási helyről. Köszönöm szépen, Obermeyer úr. Klász asszony, a szó. A mai napon információról, tájékoztatásról beszélünk. Az információt egy gomnyomással lehet elosztani egész világon. Nem kevés az információ, hanem a probléma az, hogy nem elég pontos, nem elég rövid Nyilvánvaló, hogy egy csomagolás, egy címke nem lehet oktatókönyv. Az oktatást a társadalomnak, az iskolának kell elvégeznie információra szüksége van mindenkinek, de ehhez alapvető tudásra van szükség, hogy az ember értelmezze ezt a tájékoztatást. GDA tápl érték, stb. nem feltétlenül fontos. Aztán vannak olyan közlekedési lámpák, amelyek egyszerre pirosak és sárgák, mert a kevés zsír és a sok cukor nem zárja ki egymást. Ez sem tökéletes. Nálunk például az Eiffelben, Németországban és Belgiumban gyűjt a tejgyár tejet, ezért a származás az eredet megjelölése sem egyértelmű. Azt gondolom, hogy mindenképpen világossá kell tenni a jelöléseket. Nyilvánvalóan nem szabad sonkát eladni darabolt húsból. Mindenképpen azt gondolom, hogy támogatni kell a jelentéstevő javaslatait. Következő hozzászóló. Szava, Szabó úr. Szárbó. Nincs jelen, Szárba úr. Akkor folytatjuk. Strella asszony. Köszönöm, elnök úr. Az élelmiszer jó megjelölése alapvető fontosságú az eredet megjelölés ide tartozik, a cukor, a zsírtartalom tartozik ide, a só is természetesen. Ez mind fontos dolog. Ezért a jelölésnek világosnak kell lennie, jól hozzáférhetőnek, hatékonynak és a lényeget tartalmaznia. Ez persze nem jelenti azt, hogy ne lehetnek kivételes szabályokat alkalmazni bizonyos termékekre vonatkozóan, olyan termékekről beszélünk, amelyeknek kulturális tartalmuk van bizonyos európai régiókban. Például a bor összefüggésében azt gondolom, hogy ezt a kivételes szabályozást alkalmazni kellene hiszen van erre egy külön irányelv, ott zsírról, cukorról, egyébről nincs szó, hanem csak alkoholról, azt megfelelően szabályozzák. Egyébként a mostani jelölés is tartalmazza ezt már, az egészségügyi világszervezet is segített ezt kialakítani, tehát ez meglehetősen jó. És azt gondolom, hogy egy ilyen nyomás alatt lévő ágazatnak nem szabad túl sok nehézséget okozni, Rossi úr. Köszönöm szépen elnök úr, kedves kollégák! Nem szabad félni attól, hogy az eredet megjelölést alkalmazzuk, hiszen a családban polgárként fogyasztunk saját választásra van szükség, az ember viszont akkor tud választani, ha megfelelő információkkal rendelkezik. Olyan eszközökre van szükség, amelyek lehetővé teszik a saját döntés meghozatalát, méghozzá gyorsan. Ez egy első lépés az egészséges táplálkozás felé, és ezzel tudunk hozzájárulni az emberek egészséges életéhez. Számos vállalat gazdasági okoknál fogva, de egyéb másokoknál fogva is, mert az nekik így kényelmesebb, például csak a saját feltételeiket igyekeznek érvényre juttatni. Valamit tenni kell természetesen a fogyasztó érdekében, és nem úgy kell csinálni, hogy van jó meg rossz élelmiszer. A fogyasztóra kell bízni, hogy ő hogyan dönt a saját mérlegelése alapján. A Liga Nord mindig amellett szállt síkra, hogy minőségi termékeket fogyasszunk. Nem kell az egészséges táplálkozás jó életet eredményez. Köszönöm szépen, Rossi úr, kérem legközelebb ne ilyen gyorsan. Köszönöm, Ami a színkódot illeti, úgy látom, hogy erről vitatkozunk ma a legtöbben. Lehet, hogy vonzó ez az elképzelés, de egyesek szerint ez nem hatékony, sőt, szerintem még vészes is, veszélyes is, de ez nem azt jelenti, hogy ne kellene prioritást adni az információknak, figyelembe véve azt, hogy milyen betegségeket okozhat egy termék. Nincsenek jó és rossz élelmiszerek, csak túlzások vannak. Mindenképpen tájékoztatni kell a fogyasztót, de figyelembe kell venni az élelmiszeripar érdekeit is, és a túlzott adminisztrációt. Grosztet asszony szólt a rituális vágásokról, Hoffman kollega pedig szólt a kis gazdaságok tevékenységéről. Ez mind nagyon fontos Európában. Köszönöm. Köszönöm szépen, elnök úr. Szeret nagyra értékelni a jelentéstevő munkáját. Ő azzal foglalkozott, hogy hogyan tudjuk tényleg jobbá tenni a bizottsági javaslatot, hogyha a tápértékről beszélünk, akkor egyértelművé kell tenni, az adatokat érthetővé kell tenni, és ilyen mércéket is kell kialakítani. Ide tartozik még az érthetőség, az alapvető adatoknak az első oldalon kellene lenniük, a kiegészítő adatok pedig a hátoldalon szerepelhetnének. Az objektivitást illetően azt mondhatjuk, hogy helyes adatokra van szükség természetesen, és szankcionálhatóvá kell tenni a közléseket. Aztán ide tartozik például a betőméret is, ez önmagában nem elég viszont, ahogy a bizottság javasolta a fogyasztónak, első látásra látnia kell, hogy mi van benne. Szerintem az eredet megjelölés önmagában még nem elég. Gyakran ez úgy működik, hogy gyakran olcsó termékeket vásárolnak össze a legkülönbözőbb országokban, és ezeket keverik össze ilyen szalámi, vagy kolbász, vagy hasonló termékek nagyon nehézé teszik a jelölés alkalmazását. Köszönöm szépen. Elnök úr, biztos úr, Rendkívül fontos kérdésről van szó, mégpedig a fogyasztók védelméről felmérések mutatják, hogy az élelmiszerbiztonsági helyzet tíz éve csak rosszabbodik az európaiak szemében. Minden harmadik fogyasztó bizalmatlan a termékek minőségét illetően. Úgyhogy aktualizálni kell, egyszerűsíteni, világosabbá tenni a címkézést az EU-ban. Ez kötelezettségünk azért, hogy jobban védjük a fogyasztót. Engedjék meg, hogy két kérdést említsek. Először a színkód. Mi támogatjuk, hogyha ezt kíséri referencia a tápértékre vonatkozóan, százalékos arányba kifejezve. Ellenzem az, hogy kötelezően jelöljék a tápértéket a bor és az alkoholos italok esetében. Erre specifikus rendelet eh, szükségeltetik a következő három-négy-öt évben. Az Európai Bizottság kérjük, hogy erre tegyen javaslatot. Ezt szerettem volna elmondani, elnök úr, biztos úr. Köszönöm, Köszönöm szépen. Átadom a, átadom a szót Nikolászik eh, képviselőnek. Köszönöm szépen, elnök úr. Kedves képviselőtársaim! Mindenek előtt szeretném Zomber asszonynak megköszönni a nagyon alapos munkát, a jelentést. Nagyon fontos jogszabályt alkotunk az egészség szempontjából, mindig is első kell, helyre kell ezt tennünk. Nagyon sok civilizációs megbetegedés függ össze a táplálkozással. Ezért a problémára vonatkozóan ki kell dolgoznunk egy koncepciót. Világos információt kell, hogy kapjon a fogyasztó a tápértékekről, és a döntését azután egyedül kell meghoznia el kell mondanunk a fogyasztónak, hogy mit eszik, és nem az, hogy mit kellene ennie ezért nem tartom teljesen kielégítőnek a javaslatot. A előállítók, a cégek az élelmiszeriparban 80%-ban kisvállalatok, nem szabad, hogy túl sok legyen a bürokrácia. Köszönöm szépen, kedves kollega. John Dali biztos úrnak adom meg a szót, válaszoljon a kérdésekre. Elnök úr, tisztelt képviselők! Szeretném megköszönni önöknek ezt a nagyon élénk, érdekes vitát. Nagyon határozott véleményeket hallottunk a javaslat több elemével kapcsolatban. Természetesen a bizottság alaposan meg fogja fontolni ezeket a javaslatokat, véleményeket. A fogyasztók számára három alapvető kérdésről beszélünk. Az első az allergénekre vonatkozó információk, eh, azután eh, az információ a csomagolás első vagy hátsó lapján legyen, milyen kritériumokat eh, írjunk elő az olvashatóság érdekében, Szeretném még egyszer kihangsúlyozni, hogy határozottan támogatom a tápérték profilokat, és kihangsúlyozom azt, hogy nem fogjuk leállítani az élelmiszer előállítást merev szabályok mellett. Szeretnénk újra szabályozni a reklám állítások kérdéskörét is. Szeretnék most reagálni néhány ma elhangzott felvetésre. Az EFSA finanszírozásáról annyit tudok mondani, hogy jelen pillanatban dolgozunk egy nem jogalkotási jelentésen, ez majd nyár végére készül el, és ebben benne lesz az, hogy milyen irányba szeretnénk majd elmozdulni. Az innovációval kapcsolatban úgy gondolom, hogy nem mennek szembe az innovációval javaslataink. A bizottság az innováció híve és támogatja de olyan innovációt szeretnénk, amely a fogyasztó kért van. Olyan innovációt szeretnénk, ami a fogyasztók egészségét segít megőrizni. A reklámkiállításokkal kapcsolatban Davis úr beszélt erről. Azt kell, hogy elmondjam, hogy a 30. cikk miatt 44 ezer ilyen állítás született a tagállamokban. Nem? És azt kértük a tagállamoktól, hogy ezt módosítsák, akkor ezt lecsökkentették 4 ezerre nagy nehezen. Ez jó jelzi számomra, hogy milyen fölösleges módon készülnek el ezek az reklámállítások, és ezért kell ezeket ellenőrizni, hiszen ez egy marketing eszköz, aminek a célja a termék, a forgalom, az értékesítés növelése. Itt a eddig a termék, eladott termék mennyiség irányította a folyamatot. Most viszont az EFSA tanulmány alapján, illetve a bizottság felülvizsgálat alapján az EFSA fogja kiadni a második badge-et is, úgyhogy ez a folyamat tovább zajlik. A 14. cikk kapcsán viszont már 50 ilyen állítást bíráltunk el, és hirdettünk ki, tehát döntöttük el, hogy igen vagy nem. Ezt a bizottság tehát dolgozik ezen a területen. Tovább volt némi csúszás, de most folyik a munka. Lenne még egy megjegyzésem a hatástanulmányokkal kapcsolatban, és azt is leszögezném, hogy a bizottság széleskörű konzultációt tartott ezekről a terra és az érintettek körében a különböző szakpolitikai alternatívák között választva. A többféle módosító hatása, amelyeket a képviselők terjesztetnek ma be, meg a múltban, amit beterjesztettek, külön címkézési követelményeket jelentenek, és ezeket még nem tettük hatásvizsgálat tárgyává. Úgy gondolom, hogy az hatásvizsgálat kell, hogy támogassa a döntéshozatalt minden döntéshozatal során. A végén pedig szeretném megköszönni Renáta Zommer asszonynak és az összes együttműködő képviselőnek a munkáját, az Európai Bizottság véleménye az egyes módosítókkal kapcsolatban a parlamenthez megküldésre kerül, ahogy szokás. Köszönöm szépen, biztos úr, megköszönöm az összes résztvevő kollégának, hogy feltették kérdéseiket, hozzászóltak. Következik a következő napi rendi pont. Szóbeli kérdés, a statisztikai adatok minősége az Unióban és a Bizottság, Eurostat kibővített ellenőrzési jogköre. Először ott már Karasznak adnám meg a szót, két és fél percet, tessék. Elnök úr, biztos úr,